Mes chers collègues, bonjour. Bonjour, Monsieur Telinska. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Telicska úr önnek is. Le projet d'ordre du jour peut être Azt hiszem, hogy el tudjuk fogadni a napi rendet, hogyha nincs ellenvetés, és úgy látom, hogy nincs. Az 1917. november 9-i jegyzőkönyvet szintén el tudjuk fogadni, hogyha nincs ellenvetés, és úgy látom, hogy nincs, tehát elfogadtuk. Kedves kollégák, akkor most jön az elnöki közlemény. Marinescu úr miután leült, akkor fogom olvasni, és ezt követően szavazunk.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 Nézzük meg, hogy megvan-e a szavazat képesség, megnyitom a szavazást. je Alors, Je vais fermer les votes. Lezárom a szavazást. Nos, úgy látom, hogy határozatképesek vagyunk. De mielőtt elkezdenénk a szavazást, egy elnöki közlegményt azért közreadnék. Nem szokásunk, de szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam önöknek, hogy politikai megállapodásra jutottunk a híres EASA rendeletről hat tárgyalási forduló után, és egy immár nem is tudjuk, hogy hány technikai összejövetel után a múlt héten egész éjszaka, csütör, szerdáról csütörtökre viradó éjszaka eh, tárgyaltunk azért, hogy reggel 6 órára egy megállapodást elérjünk 11 órányi tárgyalások után. Éppen ezért szívből gratulálok a raportőrnek, Marinescu úrnak, és meg is köszönöm neki. Meg lehet őt tapsolni. Marinescu... Euh, Marinescu úr, köszönjük a munkáját, és ezt a csodálatos együttműködést köszönjük az összes résztvevőnek a kitartását, eh, és eh, a tanácsadók munkáját, a tolmácsok munkáját, a titkárságunk munkáját, és Svenre is gondolok, aki most nincs itt, akkor kérem adják át neki. Nos, minden esetre ez egy eh, igen figyelemre méltó éjszaka volt, és eh, meg kell, hogy köszönjem eh, az Európai Bizottság munkáját is, Bulcs biztosasszony munkáját, illetve Kull ész nagykövet úr munkáját, akik részt vettek ebben, és sikerült velük együtt lezárni ezt az anyagot. Nagyon fontos erőfeszítéseket tettek őt, ők is ezt alá kell húzni. Néha nehéz volt, de sikerült. Marinescu úr akar néhány szót szólni? Uh, köszönöm, és köszönöm a kedves kollégáknak, és két évet dolgoztunk ezen az anyagon, a tisztviselők is, a szakértők is, a képviselők is, titkárságnak is köszönöm, de nem gondolom, hogy normális dolog hajnali 5 órakor tárgyalni Európai Uniós jogszabályokról. Ez persze csak az én Eh, az én személyes véleményem. Politikai megállapodás van, de még azért van tennivaló. Még nincsennek vége, ez a valóság. Minden esetre köszönöm önöknek a parlament által ajánlott, illetve javasolt legfontosabb dolgok, azok eh, benne vannak a megállapodásban, de még van tennivaló, köszönöm még egyszer. Az elnök asszonynak nincs mikrofonja megismételte. Köszönjük, Marinescu úr, és folytatjuk. Mégpedig a szavazással a széndiokszid, a nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátásának és üzemanyag fogyasztásának nyomon követése és bejelentése, ez egy vélemény, az Envi szakbizottság számára, Kaputó úr írta, és itt is van velünk. Elkezdjük tehát a szavazást. 47-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 48-as módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk. 49-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Hetes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók, a hetes kompromisszumot elfogadtuk. A nyolcas kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók, a nyolcas kompromisszumot elfogadtuk, kompromisszum, kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, a 9-est is elfogadtuk. 67-es módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, a 67-est elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók, 70-est elfogadtuk. 71-es módosító mellette ellene tartózkodók, 71-est elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, 10-es kompromisszumot elfogadtuk. Egyszerre fogunk szavazni blogban a 7-es, 8-as, 9-es, 4-es és 5-ös módosítóról ki van mellette? Ellene tartózkodók. Ezeket a módosítókat blogban elfogadtuk. 77-es módosító mellette. Ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg, mert elég szoros. Megnyitom a szavazást. A 77-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és a 77-est elutasítottuk. 78-as ki van mellette? Ellene tartózkodók, ezt is leszavaztuk. 79-es mellette ellene tartózkodók, ezt megint ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 79-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 80 as 80-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizni akarják, akkor megnyitom. El Lezárom. Igen, valóban. E, és akkor ezt elfogadtuk a következő 81-es mellette, ellene tartózkodók. Ezt a 81-est elfogadtuk. 82-es mellette, ellene tartózkodók, 82-est elutasítottuk. 83-as módosító mellette ellene tartózkodók. 83-ast elutasítottuk, 10-es mellette ellene tartózkodók. Ezt is elutasítottuk, 8-11-es mellette ellene tartózkodók. 11-est elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, akkor ellenőrizzük, ha kérik, megnyitom a szavazást 12-es módosítóról. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Van de Kampur már másodszor kérte, hogy ellenőrizzük, nem bízik bennem. Menjünk tovább. 13-as mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a négyes kompromisszumot. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik a 36-os módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a hatos kompromisszumot. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a 43-ast. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, a 44-es nem volt egyértelmű, tehát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt leszavaztuk. 45-ös módosító mellette ellene elfogadtuk a 45-ös, 46-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítva a 46-os hármas mellettem, ellenem tartózkodók, hármas módosítót elfogadtok. Most pedig következik géppel a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 igen szavazat, négy nem szavazat. Kaputó úrnak gratulálunk, nagy többséggel el lett fogadva az ön jelentése. Nos, megyünk tovább. Infrastruktúra finanszírozási kihívások a megosztáson alapuló gazdaságban a tematikai főosztály egyik előadása, illetve tanulmánya.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 Cette étude a été demandée. Nos, ezt eh, a tanulmányt mi kértük 2016 júniusában, azért, hogy megvizsgáljuk eh, a megosztáson alapuló mobilitásnak a eh, következményeit, és hogy milyen hatással van ez a közlekedés finanszírozásra. A tanulmányt a Firenzei Európai Egyetemi Intézet készítette. E, Matthias Finger professzor úr itt van az egyetem képviseletében. Önnek meg is adom a szót mindjárt elsőként, és ön most be fog számolni nekünk arról a tanulmányról, amit koordinált. Ezt követően megadjuk a szót a szakbizottság képviselőinek, akik kérdezhetnek válasz reményében, és rákérdezhetnek az eredményekre, illetve a módszertanra is. Finger úr, öné a szó, körülbelül 20 perce van, tessék. La parole est à vous. Merci beaucoup. Uh, however, I will continue. Köszönöm a szót, merci beaucoup, de angolul fogom folytatni a hozzászólásomat, ugyanis maga a jelentés is angolul van. Remélem működik a kivetítő. Nos, a finanszírozás kihívásairól szeretnék beszélni a transport infrastruktúrákban, azon kontextuson belül, amelyet a cím keretében megkaptuk, a megosztáson alapuló gazdaságon belül. Azonban szeretném röviden magát a teljes digitalizáció kérdését bemutatni, ugyanis úgy gondolom, hogy a megosztáson alapuló gazdaság a digitalizációból magából ered. Mi is maga a digitalizáció? Hagyományosan az értékteremtési láncunk fizikailag, fizikai szempontból jelenik meg, lehet továbbító láncolatról szó, vagy termelési láncolatról, az a lényeg, hogy ez fizikai, valóságos és lineáris. A digitalizáció folyamata tulajdonképpen annyit tesz, hogy duplikálja, tükrözi azt az információt, amely így fizikai szinten megjelenik, és átviszi adatszintre. Ez maga a digitalizáció ennek azután óriási következményei vannak. Egyrészt a vásárlók, az ügyfelek már nem kell, hogy a fizikai értékteremtési lánchoz kapcsolódjanak, hanem a digitális szinthez kapcsolódhatnak. Nem a könyvesbolt ügyfelei lesznek, hanem például az Amazon weboldal ügyfelei. Ez az egyik következmény a digitalizáció folyamatának a következő következmény az, hogy ezen digitális szintből azután új üzleti modelleket, új üzletfolyamatokat lehet létrehozni. Azon adatokból, amelyeket ezáltal hoztunk létre. Az ügyfelek ezeket az adatokat akkor is megvásárolhatják, vagy hozhatnak létre azokból szolgáltatásokat, ha egyáltalán nincsen közük a fizikai megvalósulásukhoz. Ennek az azóta három hatása van. Az egyik az, hogy az ügyfél több információt és több hatalmat kap a kezébe, jobban összetudja hasonlítani a különböző adatokat, jobban átlátja a kérdéseket. Ennek azután visszahatása van a fizikai értékteremtési láncra is, olyan értelemben, hogy egyre nagyobb a nyomás a fizikai értékteremtési láncon, hiszen könnyebb összehasonlítani egymással a fizikai termékeket. Ez nagyobb hatékonyságot hoz létre a fizikai világban is. A harmadik hatás pedig az értékhozzáadás átkerül a digitális szintre. A digitális rétegben történik meg az értékek, az új értékek teremtése, és ez ebből az elképzelésből, ebből a gondolkodásból indult ki a mi jelentésünk is. Amennyiben az értékteremtés átkerül digitális szintre, akkor a mi kérdésünk az, hogy hogyan finanszírozhatjuk ezeket az infrastruktúrákat, hogyan finanszírozhatjuk magát a fizikai részt. Ebből indultunk ki tehát a gondolkodásunkban. Most pedig lépjünk tovább magára a jelentésre. pontosan miről is beszélünk ezen, ezzel a megosztással, megosztáson alapuló gazdasággal kapcsolatban. Ahogyan azt megpróbáltuk bemutatni, ez egy új paradigma a mobilitás, a mozgás területén, de minden egyéb területen is, az energia, a telekommunikáció és minden olyan egyéb területen is, amelynél digitálisan tudjuk tükrözni a fizikai folyamatokat a fontos, a középpontban álló kérdés az online platformok kifejlődése és fejlesztése. Gazdasági szempontból egy többoldalú piacról beszélünk, az ügyfél több ponton kapcsolódhat be az interakcióba. Ha az Ubert vesszük példaként, mint ahogy a jelentés is példaként veszi, az ember lehet ügyfele az Ubernek, de lehet ugyanúgy szolgáltatója, sofőrje is az Ubernek, tehát több oldalú piacról beszélhetünk. A megosztott mobilitásnak számos különböző formája van. Például a telekocsi szolgáltatások az egyik tipikus olyan modell, de van például az Uber modellje, vagy éppen a Lyft modellje, amelyeknél a szolgáltatások megoszthatóak másokkal. A, megoszta, a telekocsi mellett az autó megosztás szintén egy, egy már bevált modell, amelynek keretében egyik felhasználó sem birtokolja magát az autót, hanem közösen használják. Ugyanígy léteznek már kerékpár megosztó szolgáltatások is. A ride-sharing egy másik szolgáltatás, nem egyezik a telekocsi szolgáltatással, ugyanis a ride-sharing esetében arról van szó, hogy egy szolgáltatást kínálnak, egy szolgáltató által. A telekocsi autót általában az autó saját gazdája kínálja fel, míg a ridesharing keretében kizárólag akkor indul el maga a sofőr, hogyha szükség van az adott fuvarra. Azonban egyszerre több ügyfelet is elvihet több helyszíre. Mindezen információk, amelyek ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mind másodlagos adatok, nem végeztünk elsődleges kutatást, csak olyan adatokat gyűjtöttünk össze, amelyek már rendelkezésre álltak. A jelentéshez tehát a, például a PVC adatait eh, használtuk fel, amelyből azt tűnt ki, hogy az európai megosztott mobilitási bevételek mintegy 5,1 milliárd eurót tettek ki 2015-ben. Lépjünk tovább ezen az úton. Adja magát a kérdés, hogy a telekocsi használata helyettesítheti-e a hagyományos tömegközlekedést. Két különböző üzleti modellt kell megkülönböztetnünk. Az egyik a telekosi szolgáltatások, ahol a tipikus modell, az például a BlaBlaCar modellje, amely Franciaországon, Spanyolországon és számos más országban is felállt már. Meg kell különböztetnünk tehát egymástól a helyközi, nagyobb távolságra szóló utazásokat és a városon belüli utazásokat. Először a helyközi utazással foglalkoztunk. Számos más példát találnak a jelentésben, de az első példánkban például a Párizs és a Lille közötti közlekedést hasonlítottuk össze, de összehasonlítanánk Párizs és Frankfurt, vagy bármely más két európai nagyváros közötti közlekedést is. Ez a dia azt mutatja meg, hogy a telekocsis utazás azért vonzó utazási mód, mert egyszerre költségtakarékos, és idő szempontjából is viszonylag hatékony. Nem annyira hatékony, mint például vasúttal megtenni ugyanezt a távolságot, de még mindig relatív gyors a többi utazási módhoz képest. Vagyis nem véletlenül nagyon vonzó utazási forma, főleg a költségek szempontjából. Mivel ezt a szolgáltatást legtöbbször amúgy is alacsony eh, jövedelmű emberek veszik igénybe, ezért számukra ez fontos eh, tényező. Ez volt tehát a helyközi közlekedés. Az adatokból azt vettük észre, hogy a telekocsis eh, utazás egyes országokban már jelentős szintet és mennyiséget ért el, főleg Franciaországban. A legtöbb adatot ugyanis Franciaországból tudtuk összegyűjteni. A telekocsis utazás Franciaországban észrevehetően csökkentette az utazók és a bevétel mennyiségét és számát az olyan hagyományos tömegközlekedési szolgáltatók esetében, mint amilyenek a vasúti szolgáltatók és a helyközi buszjáratok. Lássuk a számokat. Franciaországban 2015-ben 6 milliárd utazó kilométert kilométer helyeződött, tehát telekocsi szolgáltatásokra, beleértve ide a sofőröket is. Ez pedig 12%-át teszi ki a belföldi helyközi vasúti közlekedés összmennyiségének. Ugyanígy Franciaországban 2015-ben 6%-kal csökkentette a hagyományos tömegközlekedés résztvevők mennyiségét utazó utazókilométerben. Azonban emellett a vasútársaságok jövedelmének visszaesése ennél magasabb százalékérték is lehet, de erről sajnos nincsenek adataink, ugyanis sok esetben pont a csúcsidőszakban váltanak az emberek telekocsira, amikor egyébként drágábbak a jegyek is. Vagyis az statisztikáink kizárólag az utazó kilométer mennyiségre vonatkoznak, de mint mondtam, a jövedelem kiesés ennél nagyobb százalékarányt is képviselhet. Mik a javaslataink ezen a területen? Úgy vélem, az első fontos pont ezzel kapcsolatban, hogy több információról van, információra van szükségünk, és ezt a jelentésben is kihangsúlyoztuk. Az adatok nagyon szétszórtak, nagyon töredezettek, nagyon nehéz őket összehasonlítani, tehát nem jól használhatóak. Innen, onnan tudtunk csak kiragadni e, adatokat, de ez nem módszeres, szisztematikus felmérés, ezért kritizálható az adatgyűjtésünk. A következő javaslatunk az egyelő versenyfeltételek megteremtése. A jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé, ugyanis, mint ahogy a digitalizáció területén is látjuk, az egyes e, szolgáltatók a tejszint próbálják lefölözni a piac tetejéről, vagyis pont a legnagyobb jövedelmezőséggel kecsegtető időszakokat használják ki például, amikor a hagyományos tömegközlekedési szolgáltatók is több jövedelmet generálnának. Emellett sok tömegközlekedési, tömegközlekedési szolgáltató kereszttámogatás alapon működik, vagyis a jövedelmezőbb időszakok vagy jövedelmezőbb vonalak bevételeit átcsoportosítják a kevésbé jövedelmező területekre, és hogyha pont ezeken a területeken törnek be az új megosztott szolgáltatók, akkor komoly jövedelemtől esnek el. állj, váltsunk át azután a városon belüli közlekedés területén megvalósítható megosztott mobilitás kérdésére. Itt nagy a különbség, ugyanis a városi közlekedés egy másik témakör. Ugyanis itt főleg a taxi közlekedéstől szívja el a megosztott mobilitás az utazókat, és jóval kevésbé a, bel- a városi tömegközlekedéstől. Ugyanis a városi tömegközlekedés még mindig jóval olcsóbb, és kevésbé érinti például a dugók veszélye. Vagyis városon belül nem igazán fenyegeti a megosztott közlekedés a tömegközlekedési szolgáltatókat. Ezen a területen a következő javaslatokat foglaltuk össze. Először is az összes ilyen külön mobilitási szolgáltatást támogatnunk kell, jogbiztonságot kell adnunk, annak érdekében, hogy ezek kiegészíthessék a városi tömegközlekedést. Ez részben a telekocsi szolgáltatásra is kiterjeszthető, ugyanis ezek a szolgáltatások a csúcsidőn kívül, illetve a csúcs területeken kívül eső területeken nagyon jó kiegészítő szolgáltatást testesíthetnek meg. A fő üzenet az, hogy a megosztott mobilitást ugyanúgy figyelembe kellene vennünk az állami szakpolitikákban, mint a tömegközlekedés, nem pedig külön kellene azt szabályoznunk. A fő gondolat ezzel kapcsolatban az, hogy a közlekedési infrastruktúra hosszú távon igenis profitálhatna ezekből a folyamatokból. Itt most néhány adatot át kell ugranom. De tulajdonképpen azt tudom összefoglalni, hogy a megosztott mobilitási rendszerek ezen az amerikai adatokból származó diagramon azt mutatják, hogy azok az utazók, akik hasonló megosztott mobilitási szolgáltatásokat használnak, egyébként egyéb esetben az autót használnak, tehát az autót váltják ki ezzel a közös közlekedéssel. A fő üzenet tehát az, hogy a folyamatok abban az irányba mutatnak, amelyel a saját személyautót váltják le az emberek, és ezzel sikerül kiváltanunk a személyautókat a városi közlekedésből. Amennyiben képesek vagyunk elősegíteni ezeket a folyamatokat, akkor kevesebb személyautót látunk majd a városokon belül, ez pedig a távoli helyközi közlekedést és infrastruktúrát is megsegíti hosszú távon. Végül pedig néhány szó még az érték teremtés átcsoportosításáról. A, ezeket az új adat rétegeket online platformok kezelik, és ezek 20% körüli értéket ragadnak ki a fizikai értékteremtő láncból. Hasonló folyamatokat látunk más területeken, a telekommunikációban és az energia területén is. Azt láthatjuk, hogy némi veszteség még van a területen, de ezt megoldhatjuk a jövőben. Köszönjük szépen ezt az előadást, és most meg is nyitjuk a vitát a koordinátorokkal mindenfajta időveszteség nélkül. Wim van de Kamp következik. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm az előadónak. Finger professzort mindenképpen köszönet illeti ezért az érdekes jelentésért. Három kérdésem lenne. Amikor először hallottam a megosztás alapú gazdaság eh, kifejezést, egy olyan romantikus benyomásom lett róla, hogy én eh, megoszthatnám bárki mással az automat, legyenek bármilyen érdekes, híres emberek. Azon polgárok, akik megosztják autójukat, bicikliket egymással, egy ilyen romantikus elképzelésből indultak ki. Azonban időközben azt láttuk, hogy ez teljesen kommercializálódott ez a terület. Az Uber e, több millió jövedelmet, profitot termelt előtte, először, aztán több millió veszteséget. Mi az ön benyomása erről a romantikus elképzelésről? Hogyan tudnám önnel megosztani például a kerékpáromat, kedves elnökasszony, hogyha önnek például női kerékpárja van? Emellett azt is elmondta, hogy például a carpooling, a telekocsi e, kihasználása a tömegközlekedés e, kárára megy. Én mindig azt hittem, hogy a telekocsi használat az autóhasználat kárára történik. Most azt látjuk, hogy a vonatoktól és a buszoktól vonunk el embereket, holott pont az volt a célunk, hogy kevesebb autó legyen az utcákon, ne pedig az, hogy kevesebb, vasúti, kevesebb kocsit indítson a vasúti szolgáltató. A harmadik kérdésem pedig, el kell mondanom, hogy az amerikaiak nagy barátja vagyok, azonban nem annyira érdekel engem, hogy milyen adatokat tudnak az amerikai adatokból leszűrni, hiszen az ottani közlekedés és az ottani városok egészen mások. A központ is kisebb nálunk, sokkal könnyebb gyalog vagy kerékpárral eljutni valahova, mint az óriási amerikai városokban. Mit jelentenek tehát ezek az adatok az európai megosztásos gazdaság számára? Köszönöm a válaszait. Merci beaucoup, Monsieur Ertug. Köszönöm. Hertug úr, öné a szó. First of all, Köszönöm, Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy visszaugorhatnánk-e az ötös diára, ahol összehasonlítást tett a különböző ö, utazási módok között, és ugye 3 óra 15 percet jelölt a repülésre. Á, ah, ja, hogy az akkor, akkor nem volt közvetlen utazás, mert ugye azért az nagyon hosszú lenne Párizstól Lillig. Na, akkor ez megmagyarázza. Nos, ezt az egy dolgot szerettem volna felvetni, de nekem is az a benyomásom, hogy ez jövőben lehetőséget rejthet. Az első és utolsó kilométer, és nem nincs részemről kritika, amit megfogalmazhatnék. Köszönöm. Monsieur Robert Zilleux, c'est à vous la parole. Yes, uh, thank you very much, uh, Karina. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm a professzornak a prezentációt. Értem, hogy nagyon rövid volt a, az idő kerete, amin belül beszélnie kellett. Volt egy érdekes kérdés a kutatással kapcsolatban, hogy hogyan lehet finanszírozni ezt az infrastruktúrát a megosztáson alakuló gazdaságban. Hallottunk öntől az érté- a hozzáadott értékek átszállásáról, a fizikairól, a digitális szintre. Azonban a javaslatok között sem találtam meg azt, hogy mi politikusként mit tehetünk, hogyan találhatunk megoldásokat a finanszírozásra. Több adatot kellene, több adót kellene kivetnünk? Vagy, és ezeket a bevételeket átadni az infrastruktúrának? Vagy pontosan mit is javasolnak ezen a téren számunkra? Köszönöm. Merci beaucoup. Monsieur Telinska, la Köszönöm, Telinska úr következik. Uh, thank you, Madame. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm, professzor. Nagyon érdekes volt az előadás, azonban még mindig van egy kihívás méghozzá saját magam számára. Hiszen itt a finanszírozási kihívásokról volt eredetileg szó. Nagyon sok érdekes adatot hallottunk öntől, hogy miért és kihívás a finanszírozás, de arról kevesebbet, hogy hogyan tudjuk, hogyan tudjuk ezen kihívásnak megfelelni, milyen választ tudunk ráadni. A végén hallottunk egy-két szót arról, hogy 18-20 százalékot kellene befektetni erre a területre? De azt mondta, azt is elmondta, hogy nagy a különbség a városon belüli és a helyközi közlekedés területei között. Ezért érdekelne, hogy hogyan is tenne különbséget a városon belüli közlekedés és az egyebek között, figyelembe véve azt, hogy a jelenlegi üzleti modellek városon belül nem annyira a tömegközlekedésből vonják el az embereket, így ha jól értem, hogy a hatás nagyjából neutrális. Bár még azt sem tudjuk, hogy az Uber hogyan fog kinézni a jövőben, milyen mértékben nőhet meg az ügyfeleik száma, vagy az egykocsiban utazók száma. Az első kérdés tehát az, hogy hogyan próbálna megküzdeni ezen kihívásokkal. Hiszen, mint ön tudja, politikusok vagyunk, szabályozók. Ha figyelembe vesszük azt, amit elmondott, hogy tulajdonképpen nincsen információ, nincsen megfelelő összehasonlítható adat ezen területekről európai szinten, akkor mit mondana, nemzeti szinten lenne jobb helyen ez a finanszírozás? Beszélt emellett a csúcsidőkről és az egyelő versenyfeltételekről is. Elmehetnénk-e egyáltalán akár addig is, hogy összönöznünk kellene a megosztáson alapuló modellt például a csúcsidőszakokban? Végül az egyelő versenyfeltételekkel kapcsolatban kifejezetten kíváncsi lennék a véleményére, ugyanis nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban pontosan hogyan képzelje a megoldást. La monsieur Kramer, Kramer úr, megadom önnek is a szót. Köszönöm. Három kérdésem van mivel Wim van de Kampert már foglalkozott ezzel, valóban jobb, hogyha három ember ül egy autóban, mint hogyha három ember három autót vezet. De felmerül az a kérdés is, hogy ha ezt a taxival hasonlítjuk össze, akkor valóban tisztességes a verseny. Az Uber valóban probléma volt, nem fizetnek adót, a sofőröknek nincsen eh, kiképzése, nincsen felmérve a megbízhatóság, ezért tudott olcsóbban szolgáltatni. Ismerjük ezt a mechanizmust a légiközlekedésben is, ha bizony, bizonyos területeken spórolunk, akkor olcsóbbak leszünk. Ez természetesen nagy probléma a piacon. A másik pont, a egyébként is van egy egyenlőtlen versenyhelyzet a különböző szolgáltatók között, hiszen a vasútak, vasútak használatáért másmilyen díjat kell fizetni, mint például a közutak használatáért. Németországban is gyakran felmerül a kérdés, a vasúti díjaknak egy nagy százalékát kell például más helyekre átcsoportosítani, mint a közúti díjakért. A harmadik kérdés, úgy látjuk, hogy ahol a tömegközlekedés kínálata jó, ott nincsen, nem rúg labdába megosztáson alapú gazdaság, Azonban, ahol nincsen megfelelő tömegközlekedés, ott valóban van esélye. A kérdés az, hogy a rendszer segítségével, amely leveszi a nyomást pont a csúcsidőkről és a csúcsterületekről, szüksége van, szükség van-e a tömegközlekedés struktúrájának javítására, hiszen éppen megtakaríthatnánk ezen. Ennek azonban hosszú távon negatív hatása van. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Alors vous êtes... Monsieur Kramer úr. Nos, akkor válaszolhat itt az első kérdéskörre már is, majd ezt követően újabb kérdések lesznek. Is it okay? Thank you. I, I... Köszönöm szépen. Remélem, hogy mindenre fogok tudni választ adni. Vandekampur indult a, a romantikus elképzelésével. Nos, ez egy ez üzlet, ez az üzleti világ. És a megosztás lehet, hogy olyan nagyon kedvesen, rokon szenvesen hangzik, de azok a platformok, amelyek emögött dolgoznak, azok az algoritmusok, amelyeket azért hoznak létre, hogy az adatokból valamit létrehozzanak. Lehet, hogy egy új üzlet, és lehet, hogy az emberek azt mondják, hogy lehet, hogy egy új infrastruktúra, és lehet, hogy ez, ezt meg kéne fontolni, hogy az adat réteg a holnap infrastruktúrája. Viszont ez már teljesen másfajta szabályozáshoz visz minket, de erre nem adunk választ a jelentésben. Az én területem az infrastruktúra menedzsment szabályozása leg. Alapvetőbb kérdés, amire választ kell találnunk, hogy ez az új adat réteg az infrastruktúrának számít-e, és ezt szerint is kezeljük, vagy pedig üzletként, és akkor meg azt szerint. Erre nem tudom a választ, de azt gondolom, hogy ez a legalapvetőbb kérdés, amit először is tisztáznunk kellene. Aztán az üzlet a digitális üzlet, ugye van egy koncentrálódás, mindig nagyon kevés szolgáltató van. Viszont a digitális világban eh, a győztes mindent visz elve működik, egy kritikus tömeg elérése esetén hatalmas esélyünk van erre. És ebből az következik, hogy a hogy egészen máshogy alakulnak a piaci erőviszonyok. Ez lehet bármilyen cég, de általában amerikai cégek ezek, hiszen ők előbbre járnak ebben a folyamatban. A blabla ö, ö, francia cég, ők kivétel, nagyon ritka kivétel, hogy európai cég rugott labdába ezen a területen, ezen a piacon. És igaza van, meg alapvetően különbséget tettem a helyközi és a városon belüli közlekedés között. Ez alapvető kérdés a jelentésünkben. Hiszen a hosszú távú és a városon belüli közlekedésnél az a különbség, hogy máshogy történik meg a tejszínnek a lefölözése. A taxikat érinti ez elsősorban városon belül, és ugye ez nem hangzott el kérdésként, de természetesen még akkor is, hogyha 18 20 százalékot lefednek ezek a cégek, ez nem ezt a 18-20%-ot veszik el, hiszen lehet, hogy új forgalom, új utasok azok, akiket elszívnak. Viszont ugye hosszú távon a helyközi közlekedésben vannak vasutak Európában legalábbis, és ugye azt is kérdezték, hogy hogyan hasonlítható össze Amerika és Európa ezen a területen. Hát sehogy, mert hogy mi, mi Európát átszelik és behálozzák a vasutak, viszont nálunk nincsenek meg ezek a városi agglomerációk, mint ami Amerikában van. Tehát itt olyan óvatosan kell gondolkodni, de nem csak amerikai adatok állnak rendelkezésünkre, hanem vannak európai adatok is. De az alapvető trendek, tendenciák azonosak, bár más lehet a következményük adott esetben. A hosszú távú közlekedés esetén már nem is emlékszem, hogy ki, nem emlékszem pontosan, hogy melyik kérdést kitette fel, de úgy gondolom, hogy ebben ezen a területen a legfőbb ajánlás, és ezt szeretnék többet hallani, és egyetértek, hogy nem igazán, mm, ugye vannak ajánlásaink, itt a fő üzenetünk az egyenlő versenyfeltételek. De ez már problémát jelent már önmagában a közúti és a vasúti forgalom között, és a digitalizáció csak súlyosbította ezt a problémát ami már megvan. Tehát az multimodalitás, az intermodalitást kell támogatni, hogy a különböző közlekedési módok nem ugyanannyit fizetnek az infrastruktúráért, és a digitalizáció még erre rátesz egy lapáttal. De nem ez a legnagyobb probléma. Tehát az intermodális verseny is figyelembe kell venni, és ebből a szempontból a legfontosabb szakpolitikai ajánlás az lehet, hogy gondoljuk meg, hogy a, mit tesz velünk a digitalizáció. Arra kényszerít bennünket, hogy intermodálisan dolgozzunk. Az adatok szintjén nincs többféle közlekedési mód, hanem mindent egy, minden egybe folyik. És ez az a pont, ahol a digitalizáció csak súlyosbítja az intermodális verseny problémáit, és önöket, mint döntéshozókat egy intermodális megközelítésbe kényszeríti. Most hogyan finanszírozzuk az infrastruktúrát, ha értékátcsoportosítás történik a platformok között? Az, az, az egyik a, az adózás, ugye például az Übert Hollandiába egyezték be, a Blablát Franciaországban, ugye ez adózási kérdés. A másik pedig, hogy újra fektessünk be az infrastruktúrába. Vannak példák a jelentésben, csak egy szerepel Massachusettsből, de tudnék mondani Chicagóból is, ahol adót vetettek ki az Uberre 5 cent, és újabb 20 cent jön még ehhez, amelyet a tömegközlekedés be kell befektetni. Tehát igenis lehet ezt felhasználni, hiszen az Uber használja igenis az infrastruktúrákat, és abból a szempontból, hogy támogassuk a tömegközlekedést, akkor ezt az így beszedett adót vissza kell forgatni a tömegközlekedésbe. Ugye itt most csak amerikai példákat látunk, de ezt itt nálunk is meg lehet tenni. És ezt nem nemzeti szinten csinálják az Amerikában, hanem ö, városi szinten. Mindenesetre itt is több adatra van szükség. Mielőtt az ember törvényeket hoz és szabályozást alkot, ö, akkor több információra van szükség, hiszen ez még túlságosan vázlatos ahhoz, hogy ebből ki lehessen indulni, és még csak egy dolgot szeretnék mondani. Teljesen egyértelmű, viszonylag egyértelmű adatok vannak a franciáktól, hiszen ők tanulmányozták ezt a kérdést. Spanyolországban és máshol ez nem áll rendelkezésre. Az Uberrel kapcsolatban áll legtöbb amerikai adat rendelkezésre. És ezek azt mutatják, hogy az Uber segít abban, hogy az emberek elmozduljanak a személyi autó használattól, viszont összességében mégis több kocsi kerül így az utakra. Úgyhogy mielőtt eldöntjük, mielőtt bármilyen döntést hozunk, több és jobb információra van szükségünk. De meg vagyok róla győződve, hogy a digitalizáció segíthet, hogyha a következő szintre lépünk, ahol nem az Uberről és a blabla kocsikról beszélünk, hanem ahol a mobilitás egy olyan szolgáltatás, amelybe integráljuk az összes közlekedési módot. És ebben lehet Európa vezető szerepű, Göteborgból, Helsinkiből vannak erre példák, ahol a mobilitás szolgáltatásként jelenik meg. De ez egy olyan közpolitikai megközelítést kíván, ahol nem csak kereskedelmi megközfontolások játszanak. Ebbe a közpolitikai meg, stratégiába épülnek bele be a kereskedelmi cégek. A, a profitot visszainjektálják, és egy intermodális, egyelő versenyfeltételekkel ellátott piacot hozunk létre. Aztán itt van az adatok kérdése. Ezek a cégek hatalmas mennyiségű adatot termelnek, és a, az adat is infrastruktúra, akkor az ezekhez való hozzáférést is szabályozni kell. Köszönöm. Finger. Mondjuk Finger úr a válaszait. Riké úrral folytatjuk. La présidente, merci, monsieur Finger, pour votre exposé. Köszönöm, elnök asszony, és köszönjük eh, Finger úr az expozéját, mert eh, én eh, azt gondoltam, hogy a szöveggel fogunk foglalkozni. Ugye azt mondta, hogy az infrastruktúra, ugye erről volt szó, hogy az infrastruktúra finanszírozási kihívások. Erről nem sokat hallottunk az adóelosztás újra újra az adók újraelosztásáról beszélt, vagy utalt rá, én erről igazándiból többet szeretnék hallani, illetve arról, hogy milyen infrastruktúráról van szó, milyen infrastruktúra felhasználásról, és milyen adókról. Ugye eleve két típusú infrastruktúráról beszélt, ugye a fizikai infrastruktúráról és a digitális infrastruktúráról, illetve említette az externáliákkal való visszaélést is. Nyilván mindezt most körül lehetne járni. A kérdés tehát továbbra is az, hogy hogyan lehet az infrastruktúrár finanszírozási kívásokat megoldani. A második megjegyzés az, hogy a megosztási platformok azok mégis kapcsolódnak a, a tömegközlekedéshez. Tehát ez a dualitás, hogy, hogy egyéni közlekedés, meg közösségi közlekedés, ez nem ennyire élesen elválasztható egymással, és alapvetően ez is egyfajta közszolgáltatás. Aztán a szolgáltatások minőségéről van szó, olyan szolgáltatást adnak, ami eddig nem létezett. Tehát az, hogy én el tudom vitetni magam ilyen vagy olyan körülmények között, ilyen vagy olyan helyre, az korábban nem létezett, ami azt jelenti, hogy ez mégiscsak egy többletérték. Ezt ön mégiscsak teljesítménynek tekinti-e? Ben, je crois que c'est tout, quoi. Voilà. Ça me paraît déjà pas mal comme question. Nem tudom, több kérdés most nem jut eszembe. La parole est madame Demonté. Demonté asszony következik. Grazie, presidente. Uh, ma prima che... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt azon gondolkodunk, hogy hogyan finanszírozzuk, finanszírozunk dolgokat, az első kérdés az, hogy a tömegközlekedést helyettesíthetjük-e a megosztáson alapuló gazdasággal. És én azt gondolom, hogy erre a válasz nem, mert a tömegközlekedés garanciákat ad lefedettség, különböző területek lefedettsége tekintetében. És eléri a távolabbi területeket, és garancia van arra, hogy ez meg fog történni. A magánszolgáltatásokkal, ezt már mondtuk jelentésekben, amikor megvizsgáltuk a turizmust, akkor arra jutottunk, hogy amikor fizetett szolgáltatásokról beszélünk, akkor, akkor szükség van egyenlő versenyfeltételekre. Úgyhogy amikor ö, telekocsiról, illetve utazási közösségekről beszélünk, akkor az nem gond, de amikor a költségeket kell, vagy a, a jövedelmet megosztani, akkor az teljesen megváltoztatja a dolgot. Két kérdésem van. Úgy gondolja, hogy lehetséges a tömegközlekedést a megosztásos gazdasággal integrálni, úgy, hogy a közszolgáltatások minősége ne romoljon? Tehát a jövőben el tudjuk képzelni azt, hogy tömegközlekedést célzott közlekedési lehetőségekkel tudjuk kombinálni, amelyek távolabbi, kevésbé lakott területeket célozna meg. Amikor infrastruktúráról beszélünk, nem csak digitál, digitalizációról, illetve közlekedésről. Néhány héttel ezelőtt az Uber nek gondjai voltak felhasználói profilokkal. Tehát úgy nem gondolja, hogy itt a biztonságra is oda kellene figyelni, hiszen azok a platformok, amelyek mozgások kapcsolatos információt osztanak meg, és személyes adatokat, hitelkártya adatokat, nagyon érzékeny adatokat osztanak meg, hogyan tudjuk garantálni a fogyasztók jogokat, és hogy ezeket tiszteletben tartjuk ezen területeken. Köszönjük De Monté asszony, és én magam is szeretnék több kérdést feltenni az első kérdésem a módszert arra vonatkozik, amelyel ezt a tanulmányt végezték, és amikor megnézzük a dokumentumokat, vagy én legalábbis megnézem, meg a szerzőket, ugye keretbe foglalta a nevüket. Juan Montero professzor is szerepel köztük. Szeptemberében érkezett egy e-mail hozzám a dokumentumaim között. Ezt az információt azt eljutotta hozzánk, és azt írta, hogy 2014 de 2014 óta eh, a professzor úr az Übert védő ügyvédi iroda eh, tagja, tehát a tanulmány végzése alatt itt valójában egy Uber ügyvéd írta bele a tanulmányba? Ezt kérem, hogy tisztázzuk, ez az kérdés. Ezt meg tudja erősíteni, hogy itt egy Uber ügyvéd nem, nem, ez szerintem egyébként egy tökéletesen ismert tény volt. Akkor még egyszer, mikrofonba. Nos, Montero professzort egyébként azért választottam, évek óta ismerem, és írtunk is együtt könyvet a digitalizáció következményeiről, mert ő az egyik olyan kerés professzor, aki, kevés professzorok egyik, aki ismeri a témát. Én én egyébként úgy gondoltam, hogy ez itt most előny lesz egy ilyen kutatásnál, és nem pedig handicap egyébként ebben az értelemben személyes garanciát vállalok rá, hogy itt semmi félrevezetés nem történt ebben a vonatkozásban, és Montero úr nem dolgozott a városi fejezeten, csak a hosszú távú fejezeten dolgozott, a nagy távolságú fejezeten, és ez megint csak kizárja a problémákat. De valójában megerősíti, hogy Montero úr és az Uber között az öntanulmányában nincs összefüggés. Tehát minden amikor megnézem a tanulmányt, azért feltűnik az, hogy 131-szer szerepel az a szó, hogy Uber, például a Blablacar ehhez képest 41-szer szerepel csak. Megint csak összehasonlítom aztán kérjünk vissza az alapokra, mert ott megint érdekes lesz a dolog, és pontosítani kell tehát az alapokat. A tanulmány a megosztáson alapuló gazdaságról szól, ugye? Én úgy gondolom, hogy az Uberre nem alkalmas az a definíció, amely alapján a megosztáson alapuló gazdaságról beszélünk, és mindjárt el is magyarázom. Hogyan rendelek én egy Ubert? Egy én az, az utat fizetem ki a gyakorlatilag hivatásos sofőrnek, egy hivatásos sofőr visz engem gyakorlatilag, és ez gyakorlatilag nem egy autó megosztás, vagy telekocsi rendszer, és ez fontos, Finger úr, ezért is aggódom egy kicsit, mert az a meglátásom, hogy ön az übert a megosztáson alapuló gazdaságba helyezi el, holott szerintem nem erről van szó. Ráadásul egyszer ön is mondta, emlékeztetem is rá, ön azt mondta, hogy a megosztáson alapuló gazdaság a, az utas lehet egyben a sofőr is, ami nem is igaz, eh, mert eh, alapvetően ehhez engedély kell. És ön most egy kicsit összekeveri azt a rendszert, amit több helyen felfüggesztettek Európában, az Uber Popot, amely egyébként Európában nem is létezik, azért, mert nem legális és betiltották. Tehát meg kell különböztetni egymástól a dolgokat a definíciójuk alapján, és az ön tanulmányából ezt hiányolom, az igaz, hogy a megosztáson alapuló gazdaságot lehet, hogy szabályozni kell, de az Uber nem ide tartozik, szerintem. Erre térjünk vissza. Öné a szó. Hat perce van. Nos, akkor kezdem azzal, kezdem azzal, hogy önnek válaszolok. Persze fontos, e, és egyébként ezt a vitát már írásban egyszer le is folytattuk. A, a sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság címet azt mi kaptuk, nem pedig mi választottuk. Az igaz, hogy két modell van. Van egy carpooling modell, ez gyakorlatilag a Blablakár modell, de ebben ebben nem vállalkozásokról beszélünk, hanem modellekről. Tehát kétféle modell van, az Uber modell és a Blablakár modell. Egyébként a carpooling az azt jelenti, hogy van valaki, aki egyébként is vezetne, valahova menne, és egyébként elvisz egy utast. néha előfordulhat az, hogy egyébként nem menne el, hogyha nem lenne utasa, lehet vitatkozni, hogy ez hány százalék. Az Uber az pedig azt jelenti, hogy egy olyan ember, aki egyébként nem menne azon az útvonalon, csak azért megy, mert utasa van. Én azt gondolom, hogy ezek a modellek kicsit közelednek egymáshoz, és ezért hosszú távon nem lesz ez a szeparáció megoldható. Az Uber valószínűleg versenytársnak tekinti a Blablakárt, és fordítva is. Valószínűleg van hely egyébként két nagy cégnek helye, és ezek fognak tudni versenyezni. És akkor kicsit visszatérhetünk arra, amit elhangzott, hogy itt nem romantikáról van szó, a Blablakár esetében sem, 18-20%-os jutalékkal dolgoznak, attól, hogy a sofőr egyébként is arra menne, ettől függetlenül valaki még profitot termel ennek a sofőrnek a hátán. Hogy aztán ez mennyire szociális ez a mechanizmus, az egy másik kérdés. Sirike úr kérdésére válaszolva, ön azt mondja, hogy nem válaszoltunk igazán a finanszírozás kérdésére, de a, az elég egyértelmű, hogy a finanszírozási gondokat a vasút esetében ez a modell növeli. Tehát számomra a válasz ebből az, és fel is tettük a kérdést, hogy jobban kellene integrálni a magánközlekedést a tömegközlekedéssel. A digitalizáció arra kényszerít bennünket, hogy ez a kettő jobban integrált legyen. Még azt is el tudjuk eh, hinni, hogy bizonyos esetekben eh, akár még egy közszolgáltatási kötelezettséget is el tudok képzelni, ha más módon nem oldható meg. Eh, jelenleg ugyanis lefölözés van. A mi feladatunk az, hogy integráljuk mindezt egy mobilitási politikában, és van különbség a regionális mobilitási politika, meg a városi mobilitási politika között, de a két esetben is, mind a két esetben a komplementer jelleget kell kihangsúlyozni e, és e, integrálni. A tömegközlekedés e, helyettesíthető-e? Nem, szerintem nem, nem helyettesíthető, hanem integrálni kell. De olcsóbb lehet adott esetben, hogy ezekkel a megosztásos platformokat kombináljuk közszolgáltatási kötelezettségekkel, és működtessenek vonatokat, buszjáratokat. Az utolsó kérdés az adatvédelemmel kapcsolatban. Természetesen, de ez sokkal nagyobb kérdés, ami nem korlátozódik csak a közlekedési platformokra. Ezt meg kell tennünk, a könyvek, az e-, elektromos eszközök, stb. területén is, tehát ez itt egy átfogó, horizontális kérdés, és nem lehet csak a közlekedésre redukálni. Köszönöm szépen. Finger, mi... Köszönjük, Finger úr. Ez nem oldja meg persze a problémát, mert úgy látom, hogy ön nem teljesen érti a rendszert. A blablakár az költségmegosztás, nem olyan, mint a többiek mert eh, ilyen alapon, amit ön az, a, alkalmaz, vagy az az ideológia, amit ön alkalmaz, egy, egy taxiszolgáltatás is gyakorlatilag megosztáson alapuló gazdaság, holott nem gondoljuk, hogy az. Montero úr valóban az Ubernek volt az ügyvédje 2014 óta, tehát ne mondja nekem azt, hogy nincs kapcsolat eh, nem mondhatja erre azt, hogy na, de szerintem létezik a kapcsolat, ez kár cáfolni. Persze, persze, dokumentálva van a kapcsolat, az Uber és az ügyvéd úr között létezik, persze. De uh, találjon nekem elfogultságot a tanulmányban. Uh, tehát van-e elfogultság a tanulmányban, azt kérdezem. Nos, uh, én nem volt teljesen egyértelmű az átláthatóság. E, én személy szerint azt gondolom, hogy a megosztáson alapuló gazdaság az nem az, amire ön gondol, mert ott tényleg megosztás van, a költségmegosztásra e, ról van szó. A taxival nem költségmegosztás történik, és az Ubernél sem. Mindenki tudja, hogy ez nem egy megosztáson alapuló gazdaság, és önök mégis oda beteszi a taxit a megosztáson alapuló gazdaságba, tehát más a, nem, a taxi nem tartozik oda. Egyébként sem értelme a megosztáson alapuló gazdaság kifejezésnek, ha a taxit is oda helyezzük. Azok az emberek, akik a blablakárhoz mennek, sajnos ketten beszélnek egyszerre, így aztán a tolmácsolás nem lehetséges. Ön azzal vádol, hogy én olyan különbséget tettem, vagy összemosást tettem, amit nem tettem meg. Én azt mondtam, hogy vannak olyan platformok, amelyek lehetővé teszik eh, a, az egymásra találását a különböző személyeknek. Ugye a különbség az az, hogy egyébként is menne, vagy egyébként nem menne. De egyébként kezdenek összemosodni ezek a dolgok. Eh, elnök, eh, ugye két modell van. Van egy gazdasági platform, és van egy egy eh, együttműködésen alapuló. Két modell van, látja? És én azt gondolom, hogy erre kell odafigyelnünk. És ami pedig itt elhangzott eh, a eh, tömegközlekedésről, az egy jogos kérdés volt, tehát alkalmazkodnia kell de a kérdés az az, hogy mit hívunk gazdasági vagy profit célú platformnak, és mit hívunk megosztásos modellnek. nincsen megosztáson alapuló gazdaság romantikus értelemben. Mindegyik mögött ott van egy platform, ami viszont vállalkozás, az biznisz. Az, az együttműködést megsegíti, de platformon kívül elfogad, el, elképzelhetetlen a megosztáson alapuló gazdaság. Na itt nem értünk egyet, mondja az elnök. E, a digitális platform e, nyilván egyrészt csinálhat hasznot, másrészt meg lehet olyan, amelyik nem haszonelvű, eh, hanem tényleg csak költség megosztáson alapszik. Minden esetre professzor Finger, köszönjük, hogy eljött, és eh, elmesélte nekünk a tanulmányát a megosztáson alapuló gazdaságról. Hamarosan folytatjuk. Allez, nous continuons. Et nous sommes sur l'examen. Menjünk tovább. Az Európai Bizottság eh, beszélni fog nekünk a belvízi hajókra vonatkozó technikai következményekhez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról eh, és akkor keresem most Daniela Roska asszonyt a bizottság részéről, de úgy látom nem ő lesz az. Ki lesz az tehát? On n'entend pas du tout la commission. Qu'est-ce que vous nous dites? Prenez le micro. Sajnos nincs mikrofon. Allez, on reprend nos travaux et... Folytatjuk a munkánkat, és inkább a CEF blending callról lesz most szó, a amit 2017 eh, februárjában adtak ki. Ez egy pályázat volt gyakorlatilag, eh, és most az első eh, júliusban lezárt adagról lesz szó. 2018 áprilisáig a második pályázati lehetőség még nyitva van, és akkor a DG Move osztályvezetőjéhez fordulok. 10 percre kap szót, öné a szó présidente, euh, mesdames et messieurs les députés. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, és köszönöm, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy beszélhetünk erről az első blending callról, ami eh, egy új tapasztalat volt, mert ez volt az első ilyen kiírás, a eh, blending kiírás, amit eh, szervezünk. Nagyon röviden elmondanám, hogy miről van szó ebben a kiírásban, miben mutatkozik, miben különbözik ez egy klasszikus kiírástól. E, egyrészt van a támogatás, amely feltételes, mert egy hitelhez vagy innovatív pénzügyi eszközhöz kapcsolódik, legalább ugyanolyan összegben. Tehát hogyha mondjuk 20%-os a támogatás, akkor megint csak legalább 20%-os hitelt kell felmutatni, vagy innovatív pénzügyi eszközt e, a projekttervben. E, tehát a klasszikus pályázatoknál e, elemzünk bizonyos dolgokat, de ezen túlmenően financial readiness-t is elemzünk, vagyis azt, hogy képesek lesznek-e egyrészt eh, biztosítani ezt az összeg, eh, képesek lesznek-e biztosítani ezt a plusz összeget, amit elvárunk. Eh, és innentől kezdve egy kicsit koraibb szakaszról van szó, mert adni kell nekik egy kis időt arra, hogy teljesítsék a pénzügyi felvét, feltételt. Tehát először kiter, kiválasztjuk a projektet, majd egy támogatási megállapodást kötünk, de egy fillért nem adunk nekik eh, ebben a pillanatban még, hanem 12 hónapot adunk nekik arra, hogy eh, összehozzák a pénzt, és ezt követően írjuk alá a végleges megállapodást, és fizetjük ki a szubvenciót, ami azt jelenti, hogy itt van egy kockázat, amit figyelembe veszünk, hogyha közülük néhányan nem tudnak pénzügyi eszközt teremteni, vagy előszedni, akkor egyszerűen vége a megállapodásnak, és nem fizetjük ki a támogatást. Itt most akkor az első kolról volt szó, az első kiírásról. Itt azokat a prioritásokat akartuk lefedezni, amelyeket egyébként a klasszikus kiírások is lefednek. Nem akartunk áttérni olyan fejezetekre, olyan témákra, amelyekben nincsen tapasztalatunk a szokásos társfinanszírozási eh, módszerek, illetve területeken eh, lett ez kipróbálva, eh, mint a klasszikus, legyen szó a, az RTMS-ről, a koridorokról, innováció, új technológia, és a többi olyan témáról, a Cézár, ITS, Motorways of the Sea, amit egyébként is támogatunk látjuk az előzetes költségvetési e, tételeket. E, nem lettek pontosan követve ezek az előjelzések, mert e, nagyon nehéz megbecsülni előre, hogy melyik területen mennyi pályázat érkezik, de alapvetően azért le tudtuk fedni a prioritásaink nagy részét. Néhány szót akkor a választás, a kiválasztási eljárásról. Kaptunk tehát az előzetes költségvetés kétszeresére pályázatot. 65 javaslat volt ez. A két fázisú a klasszikus a klasszikus értékelés. Először a külső ügynökségünk csinálja, illetve külső szakértők, a az ügynökségnél. Ez a külső értékelés 41-re szűkítette a pályázatok körét, és ott már is csak 1,7 milliárdnál tartottunk, e, és e, ugye nekünk 1 milliárdunk volt körülbelül, 39 e, projektre tettünk javaslatot. Eh, ezek egy részét kicsit át kellett fazonírozni, eh, a, kicsit a társfinanszírozást csökkentettük néhány esetben, eh, de megpróbáltuk a lehető legtöbb projektet támogatni abból a költségvetésből, ami rendelkezésre állt hogyha megnézzük a tipológiáját a nyertes projekteknek, akkor azt látjuk, hogy az első tanulság, amit levonhatunk az az, hogy a blending az nem zár ki semmilyen típusú projekt is, projektet bizonyos klasszikusok, az RTMS, illetve a vasútnál azt gondoltuk előre, hogy nem feltétlenül jó a blendingre, de mégis azt láttuk, hogy voltak sikeres pályázatok az RTMS, illetve a klasszikus vasúti projekteknél is, és Eh, láttuk azt, hogy a kohéziós tagállamokból is érkeztek, meg más tagállamokból is. 24 eh, tagállamot fednek le a projektek. Ez a tapasztalat eh, tehát azt mutatja, hogy ez a blending kiírás, az lehet, hogy nem mindenre van testre szabva, de nagyon sok mindenre alkalmas ami pedig az, in, az előrejelzett költségvetést illeti, látják a számokból, hogy erőfeszítést kellett tennünk az RTMS kapcsán, mert ott látják, hogy a kiírásokra érkezett válaszok túl nagy összegbe kerültek volna, gyakorlatilag meg kellett volna szavazni, meg kellett volna duplázni a költségvetést. Mindenesetre az érdeklődést mutatja.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 nagyon hasonló a klasszikus kiíráshoz az eredmény. Szinte ugyanaz az eloszlás. Hogyha klasszikus csináltunk volna kiírást, akkor is nagyjából hasonlóak lettek volna az arányok, ami azt jelenti, hogy a blending call nem vezet komoly különbségekhez a klasszikus CEF kiírásokhoz képest. Ott van a vasút, az RTMS, néhány közúti és néhány tengeri projekt, eh, valamint eh, eh, a légiközlekedésnél is volt egy projekt, ami az innovációt illeti. Ott, ha a részleteket is megnézzük a projekteknél, akkor azt látjuk, hogy az elektromobilitás egy olyan téma, három projektre is jellemző, és több tagállamot, több tagállamot lefed. Így gyakorlatilag töltőállomások létrehozásáról van szó, illetve van egy hidrogén projektünk is, amely az első ipari mértékű hidrogén projekt, immár nem kísérleti projektről van szó, és van néhány LNG projekt is a belső hajózásban. Ezek alternatív üzemanyagok. Mik lesznek a következő lépések? ezeket az eredményeket a SZEF bizottság elé kell terjeszteni, majd az Európai Bizottság az elkövetkezendő hetekben ezt jóvá hagyja, és ezt követően írhatjuk alá a megállapodásokat 2018 elején. Ahogy ezt önök is tudják, ezt a kiírást több részletben írtuk ki, júliusban volt az első, akkor zárult az első, és a második pedig áprilisig van nyitva, ez már egy halasztás eredménye, és még több projektet szeretnénk bevonni az alternatív üzemanyag területre, mert a mobilitási, a tiszta mobilitási csomag eh, ezt írja elő számunkra, azt néhány hete fogadtuk el. A prioritások összessége nyitva maradt, nyitott maradt, van egy kis rugalmasság, ami rendelkezésre áll, 20% eh, az egész kiírásnak, tehát amennyiben kapunk a prioritásokkal kapcsolatban, mondjuk nem, nem, innovac, nem, nem innovációs prioritás témában egy nagyon jó projektet, akkor rendelkezésre állhat egy 350 milliós többlet innovációra vagy alternatív üzemanyagra. létre fogunk hozni egy támogatási rendszert, egy advisory hubot, amely a projektportfóliók előállításában segít, és nyáron tudunk majd beszámolni a második kiírási kör eredményéről. Köszönjük ezt a nagyon érdekes előadást, és akkor most megnyitom a vitát. Ertug úr kap először. Nem akar beszélni? Elnézést, mindent megértett ezek szerint. Yes, uh, thank you very much for your presentation. Zile úr. Uh, köszönöm, és köszönjük az előadást. Tulajdonképpen a blendingnek a fő célja az volt, hogy a magán uh, forrásokkal tudjuk egyesíteni az Európai Uniós forrásokat. Azonban különbséget kell tennünk a magánbefektetők területén is a blendingen belül. Amennyire én tudom, legalábbis az én országomban és a balti országokban viszonylag kicsi az érdeklődés a magánterületről az ilyen jövőbeli transport projektekkel kapcsolatban. Ezért is nem akarnak részt venni ilyen pályázatokon. Megkérdezném önt, nem látta nem lát hasonló folyamatokat más országokban, ahol az EU forrásokat a helyi magánbefektetés helyett valójában adófizetői pénzekből finanszírozzák. Ahol magasak a jövedelmi mutatók, a megtérülési mutatók, ott természetesen szívesen fektet be a magántőke. Más területeken azonban azt látjuk, hogy állami pénzeket próbálnak kategorizálni magánfinanszírozásként. Hogyan tudnák inkább ennek az ellenkezőjét elősegíteni olyan területeken is, ahol a magántőke nem kíván ilyen projekteket finanszírozni? Köszönöm. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm a szót, Élis elnök asszony, és köszönjük a prezentációt. Néhány egyszerűbb kérdésem lenne, csak hogy jobban megértsem, amit hallottunk. Az alapján, amit a kollégám előttem mondott, hogy a blending arról szól, hogy az EU és a magánpénzek keveretek legyenek. Hallottunk a hidrogén felhasználásáról is, amelyről, ha jól tudom, nagyon drága még ez a technológia majd napon is. Azonban önök is felvették ezt a fókuszpontok közé. Vagyis valamilyen elvárásaik vagy bizalmuk már van abban, hogy ezt egyes kereskedelmi bankok gazdaságilag életképesnek tarthatják, holott még az infrastruktúra tulajdonképpen nem is létezik ezen a területen. Emellett azt is értékelném, hogyha többet tudna mondani arról az elképzelésről, amely megjelent a prezentációban. Amikor megnéztem a különböző célkitűzések, szándékok és területek diáját, azt láttuk, hogy viszonylag alacsony volt a siker a törzshálózat csomópontjaira vonatkozóan. Ha jól hallottam, hét ajánlatot nyújtottak be, amelyel kapcsolatban azt látjuk, hogy ha ezt branding formájában szeretnénk finanszírozni kereskedelmi eh, forrásokkal együtt, akkor a törzshálózat eh, viszonylag fontos, én magam is támogatnám, azonban a csomó pontoknak egészen más lehetőségei vannak. Hiszen ezeknek a célja az, hogy központot hozzanak létre, két eh, vagy több csatornát kössenek össze, általában az ilyenek városokba kerülnek, Szeretném ezért megkérdezni, hogy miért ilyen alacsony ezen projektnek a száma? Nem voltak elég jók, vagy bizonyos szakpolitikai elemeket vezettek be, amelyek miatt nem lett ezekből több? Esetleg környezetvédelmi megfontolások miatt nem volt ez olyan ked, olyan közkedvelt. Az e RTMS szintén nagyon sikeres terület volt, de szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben bemutatná, hogy miről szól az e RTMS terület, hiszen ezt mindannyian támogatjuk, de ez is egy drágább terület. Végül pedig még két hozzászólás. A következő határidő 2018 áprilisa, ő azonban nyáról beszélt, figyelembe véve tehát, hogy egy év van a projekteknek, hogy a kereskedelmi bankokkal megkössék az ügyletet, nem fél attól, hogy időproblémákba kerülhetnek? Képesek leszünk még megfelelően elkölteni a pénzt. Természetesen rengeteg a jó projekt, de hogyan követhetjük ezeket az időkorlátokat? Végül pedig az utolsó kérdésem, hogyha országokra nem is osztja le, meg tudnám mondani, hogy melyek azok az országok leginkább, ahol nagyobb a valószínűsége, nagyobb a képesség a blending projektek létrehozására? Csupán kíváncsi lennék erre, szeretném tudni, hogy körülbelül hogy néz ki ez a terület. Köszönjük, Kramer úr következik. Danke auch für den Köszönöm, és köszönjük az előadást. Természetesen az ilyen kevert finanszírozás ma egyszerűbben valósul meg, mint 6-7 évvel ezelőtt, amikor nagyon magasak voltak a, a kamatok. Most nagyon szívesen vesznek fel az emberek hiteleket, tehát sok minden változott meg, de nem tudjuk, hogy pár év múlva is így lesz-e. Lennének konkrét kérdéseim. Ha Németország területéről mondok egy példát, van egy korridor Hamburg és Krakó között. 900 kilométer jelent ez vasúton, amelyet Európai Uniós pénzekből kiválóan felépítettünk a Lengyelországon, azonban a német oldalon csak Kodbuszig vezet. 50 kilométernyi rés van, ahol nincsen elektromosítva az út. Ezért vannak ilyen rengeteg száz kilométerre közlekedő vasutak, vasúti kocsik, amelyek 50 kilométert valahogyan át kell, hogy hidaljanak dízel meghajtással. Hogyan lehetne ezt megtámogatni? Brandenburg annyira szeretné ezt a kis lyukat végre bezárni, hogy azt mondták a kormányzatnak, hogy még a jelentést, a, a felmérést is finanszírozzák. Ezzel szemben viszont a közlekedési miniszter azt mondta, hogy ezt tiltott. Ez a korridor nem áll a legfelsőbb prioritásban, vagyis nem is szabad még akkor sem terveznetek, még akkor sem, hogyha ti magatok fizetitek. Azonban nem tudjuk pontosan, hogy a tartomány fordulhatna-e a bizottsághoz, ugyanis több száz millióra van szükség ahhoz, hogy ezt a lyukat végre lezárhassuk. Így nem tudunk az Európai Uniós, nem csak az Európai Uniós hálózathoz tudnánk csatlakozni, hanem végre ezt a hosszú pályát rendesen, teljesen elektronizálhatnánk az emberek 99%-a úgy beszél ugyan az elektromobilitásról, de ez alatt csak az elektromos autókat ért, érint, értik. A kormányzat több száz milliót ad ki, de ezt is csak az elektromos autók támogatására. A városokat az elektromos buszok területén is több száz millióval támogatják. Az elektromos kerékpárokat is, és bár a bizottság mind a 27 biztossal döntött arról, hogy a teherbicikliket is elektromosá teszik, és ezeket is támogatják, mégsem kapnak ezek Németországban egyetlen eurót sem, egyetlen centet sem az államtól. Egyes városoktól igen, de az állam erre nem ad pénzt. Ezért kérdezett, ezért teszem fel a kérdést. Hogyha vannak olyan régiók, városok, vagy akár tartományok is Németországban, akik szeretnének haladni ezen a területen, fordulhatnak-e a bizottsághoz akkor is, hogyha a közlekedésügyi miniszter ezt nem akarja? Van-e lehetőség hozzájutniuk olyan finanszírozáshoz, melyel ezt a 900 kilométeres utat érintő 50 kilométeres lyukat végre betapaszthatnák. Amennyiben van erre lehetőség, kérem, vegyék fel a kapcsolatot velünk, ugyanis ez óriási, fantasztikus blending story lehetne, amivel az elektromobilitást előreléptethetnénk a jövő felé. Köszönöm. Köszönjük, Kramer úr. Akkor most megadom önnek újra a szót. Próbáljon megválaszolni a kérdésekre. Je vais être euh, assez bref. <clears throat> J'ai une remarque et deux questions. Eh, nekem eh, van egy megjegyzésem és két kérdés. Attention de mes collègues, euh, le blending, c'est un blending avec de... Ugye a blending az általában magánpénz, eh, azt mondjuk, de valójában állami intézmény pénzéről is lehet szó, ugye? A másik oldalon. ugye az FC eh, blending pénzről is lehet szó, amit a befektetési bank eh, eh, irányít, illetve az ő pénzével, és akkor innentől kezdve mind a két lába ennek a dolognak végső soron az adófizetők pénze. Ugye 20%-os a minimum, mennyi a maximum? A kérdés, a második kérdésem, bocsánat, megjegyzés inkább, az az, hogy a blending szellemisége, amiről korábban az éjjelentésemben is lehetett olvasni, az nem egy feltétel volt, az egy támogatás volt a dolognak a lényege. E, kicsit bizarnak tűnik az, hogy valami, amit enyhítésnek szántunk, az feltétel lett. Ez e, megfelele annak, amit mi az elejétől kezdve támogattunk, és aminek az volt a célja, hogy a különböző műveleteket, projekteket megkönnyítse. <laughs> Akkor kapott még plusz kérdést, és most már tényleg önné a szó. És válaszolhat az összesre. Merci, euh, merci beaucoup pour euh, ces questions. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Private, what is public? Feltették a kérdést, hogy mi számít magánpénznek, mi számít közpénznek, állami pénznek. Általában úgy vesszük például, hogy egy olyan hitel, amely az Európai Beruházási Banktól érkezik, amennyiben ez az állami költségvetést helyettesíti, akkor az nem számít közpénznek, hiszen a pénzpiacon refinanszírozza magát. Vagyis az az elképzelés, hogy van egy ilyen elválasztó vonal a köz és a magánpénzek között, itt máshogy értelmezhető. Nem az szolgáltató intézményt kell figyelni, hanem a finanszírozás forrásából kell kiindulni. Ez, ebből a szempontból tehát a 39 projektnél, projektből egyharmada projekteknek magán promotőrből indul ki, egyharmada köztestületből, de ezek lehetnek például vasúti szolgáltatók is, nem feltétlenül csak állami szervekről van szó. A finanszírozás forrását tekintve pedig azt láthatjuk, hogy 14 olyan projekt van, amely az ebv től származik, de 20 olyan, 20 kereskedelmi bank is részt vesz ezekben a megoldásokban. Sokszor nem önmagukban vesznek részt, sokszor egy konkrét mixről van szó, amelyben egy nemzeti kereskedelmi, nemzeti bank és egy kereskedelmi bank is részt vesz. Riki úrra visszatérve konkrétan, a nagyobb projekt Franciaországban, az RTMS Párizs-Lyon közötti projektje. Itt a finanszírozás két magánbanktól ered. Nem az, EIB, nem az EBB-től, és nem az államtól, hanem két magán befektető állítja tehát össze. Vagyis mindenféle konfiguráció elképzelhető ezekben a projektekben. A hidrogénnel kapcsolatban. Ez az első ilyen projekt, tehát még nem látjuk, hogy hogyan fog alakulni a jövő. Azonban egy olyan, egy régió támogatja ezt a projektet, akinek nagyon egyértelmű, tiszta stratégiája van a hidrogénpontok kifejlesztésére, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások létrehozására. Ebben az esetben pedig a Nemzeti Elősegítő Bank a pénzügyi partnerünk, vagyis ezen a területen még meg kell néznünk, hogy mit hoz a jövő. Ami a csomópontokat illeti. Nos, valóban ezen területen nem kaptunk olyan sok ajánlatot, és lehetőséget, és valóban ezen a területen nem olyan könnyű azonosítani a csomópont infrastruktúrára vonatkozó tényezőket, ami részben magyarázhatja azt, hogy miért nem volt olyan sikeres a kiírás ezen a területen. Azonban a következő határideig, a következő dolgot szeretnék még elérni, kicsit szeretnénk megnyitni annak az értelmezését, hogy mi tekinthető alternatív üzemanyag területén történő innovációnak. Vagyis ha amennyiben egy csomó ponton belül van eh, valakinek egy projektje alternatív üzemanyagokra vonatkozóan, akkor nem csak a csomópontokra vonatkozó prioritásban, hanem az innovációs prioritásban is benyújthatja azt a projektet. Reméljük, hogy így több projektet tudunk bevonni, például az, eh, a nagyobb városokban az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban. Azután az RTMS er eh, projektekkel kapcsolatban. Említettem egy nagy ERTMS projektet e, Lille és, és Lyon és Párizs között a törzshálózat vonatkozásában, de emellett e, sok e, egyéb más vállalatoktól származó egyéb felszereléssel kapcsolatos projektek is érkeztek. Hollandiában is van egy nagyon érdekes projekt, ahol nem a vasúti társaság célozza meg ezt a rendszert, hanem maga az adminisztráció, amely aztán meg fogja nyitni ezt a projektet egy csomó partner előtt, amelynek keretében egy más kisebb partner is beléphet a projektbe, és kaphat finanszírozást. Ez nagyon érdekes megoldás. Az időzítéssel kapcsolatban két szekvenciáról van szó, már megtörtént ezen belül az első call, amelyre vonatkozóan a jövő évben írjuk alá a megállapodásokat, majd a következő 2019-ig tart, és azt követően fogjuk kiadni a támogatásokat. A második határidő az, mint mondtam, áprilisban zárul le, ezt körülbelül nyáron fogjuk tudni kiértékelni, a megállapodásokat az év vége felé tervezik aláírni, és ezt követően 2019 végéig, 20, 2020 elejéig van idő arra, hogy végül a pénzügyi lezárásig elérjünk. Figyelembe véve azt, hogy a költségek 2023 végéig hívhatóak le. Azután a konkrétabb kérdések, például a németországi projektek kapcsolatban. Nos, nehéz lenne itt azonnal választ adnom önnek, jobban kellene ismerni ezt a projektet, többet kellene tudnom róla, hogy milyen a státusza, támogatható és stb. De természetesen nagyon szívesen foglalkozunk ezzel a kérdéssel is, és szívesen adunk választ az önök kérdéseire. A, ezen említett vasút vonal elektrifikációjával kapcsolatban. Az társfinanszírozási aránya kapcsolatban is felmerült egy kérdés. Mivel nem tudtuk pontosan, hogy milyen jellegű társfinanszírozás lenne legjobban megfelelő ezen blending eh, folyamatban, ezért a hagyományos adatokra eh, alapoztunk. Minden társfinanszírozás ugyanúgy maradt. 20% a standard társfinanszírozás az innovációs projektekben, de az rtms nél például 50% volt el kell mondanom, hogy a törzshálózat esetében 30% volt az arány a szűk keresztmetszeteknél, de az ilyen, az ilyen projekteknél nagyon sok pályázat érkezett be, úgy döntöttünk, hogy csökkentjük a társfinanszírozási arányt, így láthatunk egy sorozat olyan nagyobb projektet, amelyre 20%-ot tudnánk megajánlani a szokásos 30 alatt, amivel többet tudnánk finanszírozni. Mint mondtam, ez egy, ez egy teszt is tulajdonképpen, hiszen hogyha ezeket a projekteket tényleg képesek vagyunk 20%-os támogatással lezárni, az mindenképpen sikernek könyvelhető el, és a következő alkalommal alacsonyabb társfinanszírozási arányt célozhatunk meg az ilyen jellegű projekteknél. Nincsen tehát ezért általános arány, amelyet az egész blending gyakorlatra kitűztünk, hanem mindenhol különbözőek a korábbiaknak megfelelőek ezek az arányok. Végül pedig elnézést kérek, hogy nem tudtuk önöknek megküldeni a tradicionális brosúránkat. Ezt a közeljövőben zárjuk ugyanis le. De amint megvan, a lehető leggyorsabban kiküldjük az elektronikus verziót, talán még a meeting vége előtt megkapják az előzetes verziót, ebben megtalálnak minden kiválasztott és nem kiválasztott projekttel kapcsolatos adatot, és természetesen szívesen válaszolunk bármely kérdésre, amely ezen projektekkel kapcsolatban felmerül. Köszönöm a kérdéseket, illetve a válaszokat. Jó lenne, hogyha ezt a kérdést, ezt a dokumentumot megkapnánk minél előbb. Köszönöm még egyszer. egy felvilágosítást adott nekünk a blendingről, ami a következő évek egyik fontos kérdése lesz. Érdekel bennünket a projekt kiválasztás, és majd bizonyára folytatjuk egy másik alkalommal viszontlátásra. Most pedig eh, a bizottság bemutatja a belvízi hajókra vonatkozó technikai követelményekhez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetét. Boszka asszony megérkezett? Hogy van? jól. Mindenkinek jó napot kívánok. 5 perc alatt kérem, adja meg nekünk az információt, Roszka asszony. Köszönöm. Good afternoon uh, to, to all. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, az összes parlamenti képviselőt és a Trump bizottság tagjait. Hölgyeim és uraim! Először azt mondanám el, hogy bizottság eh, új akciótervén belül új megközelítést eh, terveztünk el, hogy a jogi keret átfedéseit és a kompetenciáit eh, a belvízi hajózás területén rendezni tudjuk. Ezért értékeltük a lehetőséget, amelyet nekünk adtak, hogy bemutathassuk az első konkrét alkalmazását ezen új megközelítésünknek, A 2016 per 1629-es irányelv értelmében a belvízi hajókra vonatkozóan, melynek keretében az egységes standardek répésenként eh, behelyettesíthetik a különböző rezsimek jelenleg fennálló standardjait és szabványait, amelyek jelenleg a saját szabályaik szerint működnek. Felhívnám a figyelmet arra, illetve visszagondolnék arra, hogy a 2016-os technikai követelményekről szóló irányelvben alapvetően az Európai Uniós jognak és a Rajna rendeletnek megfelelő öm, intézkedésekről van szó, és különböző keretek vannak a döntéshozatalra vonatkozóan. Nagyon nehéz volt tehát az ekvivalenciát fenntartani a különböző ö, jogi aktusok között az Európai Uniós és a rajnai tanúsítványok vonatkozásában. Ö, megpróbáltuk tehát a harmonizációt úgy elérni, hogy azzal megerőzhessük a versenytorzulást, megmozdulást, és megfelelő biztonságot is érjünk el. Egy közös szabványra van szükségünk az Európai Unió 1400 belföldi hajójára vonatkozóan, nem pedig két különbözőre a Rajna és az Európai, Uniós, Európai Unió egyéb folyóira vonatkozóan. Itt van tehát az S-TRIN szabványra vonatkozó javaslatunk. Az s nem más, mint az Európai Unió saját, saját szabványa. Természetesen minden területen a szakértői előterjesztéseket követtük, és nagy örömmel mondom el, hogy elsőpörő többséggel szavaztuk meg ezt a megoldást a parlamentben, és a Transport Bizottságon belül is. Mivel csak 5 percem van, ezért a CESZNI témáját átugranám. A CESZNI nem más, mint az európai, a bevízi hajóra vonatkozó szabványok bizottsága. Viszont az Európai Uniós jog is hivatkozik a CESZNI-re, mint szabványügyi hatóság. Visszamegyek magá, visszatérek magához a delegált jogi aktushoz. Megvolt, megtettük már az első lépést, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18-as cikkére visszanézve, illetve ennek alapján, a bizottság döntése alapján a CESZNI júliusban elfogadta az első tervezetet, most pedig előttünk áll a jogi aktus tervezete, melynek célja az, hogy a konzultációt a leggyorsabban elindítsuk, és a megoldást a lehető leggyorsabban elfogadjuk, és átküldjük, átnyújthassuk transzpozícióra a tagállamoknak jövő év októberéig. Az anyagot bemutattuk már a bizottság szakértői csoportjának is október 13-án. Bemutattuk azt, hogy az Esztrinnel változik az irányelvben a kettes melléklet hivatkozása, azonban a hármas és a négyes mellékletben is kell apró módosításokat bevezetni a konzisztencia érdekében. Egy percben szeretném röviden bemutatni, hogy miről szól az Esztrin 2017-es szabvány, és hogyan módosul a 2015 es szabványhoz képest, amelyet az irányelvben hivatkoztunk. 500 oldalról van szó, a korábbi 2015-ös eh, s pedig egy másik 500 oldalnyi anyagot tett ki, tehát ez nem rövid. A cél az, hogy az új szabályozási és technikai fejlődéseket figyelembe vegyük. Például az NRMM nem közúti közlekedési berendezések rendeletét, amely azóta módosult, és ezen rendelkezésekkel is párhuzamba kell hoznunk a jogi aktust. Az NRMM rendelet, az 1628-as az a motorokkal foglalkozik, míg ez a jogi aktus magukkal, magával a meghajtása. Azután a kormányállások magasításával is foglalkoztunk, ugyanis több baleset számozott ebből, az új követelmények pedig a balesetek egyik leggyakoribb okát ezzel kiiktatja, főleg olyan esetben, ahol nagyon nagy a konténer szállítók száma. Azután új rendelkezések vannak a tűzelhárításra vonatkozóan, a tradicionális hajókra vonatkozóan, az elektronikus felszerelésre vonatkozóan. A belföldi hajózásnál ö, folyamatosan ö, figyelnünk kell arra is, hogy a szeneleken belül mi történik, annak érdekében, hogy a jogalkotás és a szabványok a belvízi hajózás területén megfeleljenek a többi jogi anyagnak, például az alternatív üzemanyagokra vonatkozó irányelv rendelkezéseinek sok átmeneti intézkedésnél eh, megfelelő hosszú távú megoldást is találtunk. Ezért egyértelműen úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan találunk közös, hosszan, kitartó, hosszú távú megoldást a belvízi hajózás területére. Magda Volska kollégám, aki a technikai követelmények munkacsoportban követte a vitát. Itt van mellettem, hogy amennyiben technikai kérdések merülé, merülje, merülnének fel, arra is választ tudjunk adni. Köszönöm. Köszönjük, Roszka asszony, ezt a felvilágosítást, és akkor a raportőrnek, beleúrnak adom meg a szót. Jó napot kívánok! Ön az alap jogszabály felelőse, és ön után következhetnek az árnyék előadók, majd újra a bizottság válaszolhat. Bele úr, öné a szó. Madam Chairwoman. Köszönöm a szót, elnök asszony. Talán emlékeznek, én, engem ért az a megtiszteltetés, hogy én voltam ezen aktának az előadója, a technikai követelményekkel kapcsolatban. A trialógus nagyon sikeres volt, végül az akkori elnök, Rámer úr elnöksége alatt véglegesítettük. Köszönöm szépen utólag is a kiváló együttműködést. Néhány kérdésem lenne a bizottsághoz, és néhány eh, hozzászólás. Nem megyek nagyon részletes, nagyon technikai részletekbe. Egy általános hozzászólással kezdem, nem fogja meglepni a bizottságot ez a megjegyzésünk. A parlament is szeretne bevonódni a lehető legkorábbi fázisban a közös munkába, nem csak a végleg, nem csak a záró fázisban ezen folyamatban, hanem az előkészítésben is szeretnénk részt venni. Természetesen a szakértők maguk készítik elő a javaslatot, de szeretnénk mi is a lehetőleg korábban megkapni az információt, de ez nem lepi meg a bizottságot. Azután néhány műszaki jellegű téma. A 9-es bekezdés, a 9-es eh, cikk a kibocsátásokról szól, a gáz és a részecske jellegű eh, szennyező kibocsátások, kibocsátásokról. Ahogyan a bizottság is mondta már, a nem közúti mobil eszközök irány rendeletének adaptációjáról van szó. Itt konkrétan a 9.01-es cikk hatásáról szeretnék beszélni, ugyanis ezen cikk határozza meg az általános rendelkezéseket, és bizonyos motorkategóriák tiltását és motorkategóriák jóváhagyását teszi lehetővé. Hogyan alakul ez konkrétan az NRMM a nem közúti mobil eszközök rendeletével kapcsolatban? például a pótmotorok tiltása, tiltása vonatkozásában. A következő a tahográfok kérdése, hogyan változik ezeknek a szabályozás? Hogyha jogi kötelezettség tahográfot alkalmazni a belvízi hajózásnál az adott országokban, akkor pontosan milyen lesz ezen a területen a módosulás, vagy mit várhatunk ezekkel kapcsolatban. A következő a személyzet nélküli hajókra vonatkozik. Ha jól értettem, konkrétan a tolóhajókra, illetve uszályokra van szó, amelyeken nincsen személyzet. Ezek konvojban haladnak, vagyis kötelékben. Itt nincsen személyzet, nincsen kormányállás. Érdekes lenne tudni, hogy pontosan hány ilyen személyzet nélküli eszköz működik jelenleg a belvízi hajózásban. Ez csak egy érdekes adat lenne, örülnénk, hogyha tudnánk erről, amennyire a bizottságnak megvan ez a számadata. A következő pedig ugyanezzel kapcsolatban az ilyen személyzet nélküli hajók használata kiegészít, további biztonsági veszélyeket jelenthet. Hogyan foglalkoznak ezekkel a veszélyekkel? Ezek voltak tehát a legfontosabb kérdéseim a tahográfokkal, a személyzet nélküli uszályokkal, illetve a anyagok kibocsátásával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Bélé. Monsieur Hertug. Jögbele úr, Hertug úr, kíván beszélni? Monsieur Hertug. Hertug úr. Monsieur Hertug. Allô Allô Monsieur, Monsieur Artug, la parole est à vous. Artug, úr, öné a szó. Vous voulez, d'accord. Nem kíván beszélni. Ensuite, Monsieur Kistelor. I'm awake. Allez-y. Very quick. Look at that. Thank you very much. Thank you, Chair. Taylor úr. Uh, thank you to the Commission. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak ezt a magyarázatot. Gyors volt de amire nem tért ki, hogy egy uniótól függetlenül álló kül- különálló szervezet, a CESZNI-nek miért van ilyen befolyása uniós döntéshozatalra? Egyéb ö, közlekedési módok tekintetében is vannak hasonló ügynökségek, amelyeket a parlamenttel együtt állítottak fel. Tehát ebben miért, ebben a tekintetben miért van egy iparág által dominált testületnek döntő szava? Köszönöm szépen. Köszönjük Taylor úr, nagyon gyors kérdés volt valóban. Más nem is akar? No, bah non. Donc, euh, plus personne veut prendre la... Úgy tűnik, hogy többen nem akarnak euh, kérdezni. De mégis kapott három kérdést, rossz asszony, tessék öné a szó. First, uh, question. Nos, az első kérdésre a vállat a parlament bevonása korábban az előkészítő szakaszban. Nekem is újdonság ez, hiszen ehhez az egységhez, az új egységhez közvetlenül azelőtt érkeztem, hogy ezt az irányelvet elfogadták, azt mondanám, hogy egy évvel ezután, és azóta is nagyon keményen dolgoztunk az új követelmények kiszel kidolgozásán, hogy készen legyünk, mielőtt a tagállamoknak az irányelvet jövő októberben át kell ültetniük. És nyilvánvalóan lehet még rajta javítani, és megkértük a cesz hogy készítsen egy magyarázó feljegyzést, az új műszaki követelményekkel kapcsolatban, és az ilyen magyarázó feljegyzést az év során rá lehet időzíteni, és a szakértői csoportok megvitathatják ezt a magyarázatot, és valóban hatalmas munka, és értem azt is, hogy lesz a CESZNI plenárisban áprilisban egy vita annak az átláthatóságáról, hogy hogyan lehet az átláthatóságot a legjobban kezelni, tehát ez egy folyamatban lévő munka. És akkor rátérek közvetlenül Taylor úr kérdésére, és aztán átadom Magda kolléganőmnek a szót, hogy miért nincs ö, szabványügyi testületünk ebben az iparágban. Hát úgy gondolom, hogy, hogy elismerték a kollégák, hogy nagyon nagy szakértelem mutatkozik már a Rajnai Bizottságban, és éppen ezért ennek a bizottságnak az égisze alá kívántuk ezt is behelyezni. És megpróbáltuk ezeket a szabványokat az uniós ügynökségektől átvenni, és tudjuk, hogy más esetben is a SEN-ELEX standardokra vagy ISO standardokra utaltunk, szabályokra, tehát ez nem egyáltalán nem egy szokatlan helyzet. És itt ebben az irányelvben pontosan a társjogalkotó jelenzte azt, hogy ezt a, ezeket a standardokat, szabványokat vegyük át a CESZNI-től. És ez már e, így is része a, az irányelv második mellékletének. És akkor átadom a szót kollégámnak. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Az utolsó kérdéssel kezdeném a személyzet nélküli hajókról. Hollandiában vannak ezzel kapcsolatos projektek, és tudunk egy belga projektről is, 2020-ban fejeződik ez be, és ennek az eredménye az lesz, hogy, hogy tolt kötelékek jöjjenek létre, ahol nincs szükség személyzetre. Több részlettel nem szolgálhatok ezzel kapcsolatban, de azt tudjuk, hogy ez a projekt létezik. Ami a tachográfokat illeti, és ezek a kapcsolatos követelméket, ez még nem követ, kötelező a navigációban, de hogyha ö, be van szerelve a tra- tahográf, akkor annak meg kell felelnie a 2017-ben leírt követelményeknek és nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem a kérdést a nem közúti mobil eszközökkel kapcsolatban. De az általános célja ennek a fejezetnek az, hogy általános követelményeket írjon le a nem közúti mobil eszközökről. Ez a forgalomba hozatalról szól, lefekteti a, a motorra vonatkozó követelményeket, minek kell megfelelni ahhoz, hogy forgalomba lehessen hozni. Na, ami viszont ezen motoroknak a ö, működését illeti, ez már ugye a második része a történetnek, hiszen az a hajó részeként biztonsági kérdést jelent. Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Euh, Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy válaszolt a kollégák kérdéseire. Felhívom a figyelmet arra, hogy a parlament nagyon odafigyel a felhatalmazáson alapuló aktusok létrehozására, és minket, parlamentet ugyanakkor és ugyanolyan jogcímen kell tájékoztatni ezekről a tervezetekről, mint amikor a tagállami szakértők megkapják az értesítést. Roszka asszony, köszönöm, hogy eljött. Nyilván látjuk még egymást hamarosan. Most folytatjuk az ülést zárt ajtók mögött tehát. Annoncé une petite interruption pour egy rövid szünet lesz annak érdekében, hogy a közvetítést leállítsák, tehát innentől kezdve nem lesz streaming, illetve felkérem